Good morning, dear colleagues. Think... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Azt hiszem elkezdhetjük a munkát. Jó reggelt kívánok! A napi rendel kezdjük. A 21, a 23 után következik, a 22 pedig a 17 után, illetve a 16 és a 21-et pedig elhalasztjuk hogyha nincs ellenvetés, és az ülés végéig nem hallunk ellenvetést, akkor a 2018. Eh, január 24-e, illetve a február 21-22-e ülés is elfogadottnak tekintem. Akkor kezdjük a négyes ponttal, amely a 2000 15 per 848 rendelet A mellékletének felváltásáról szól a fizetésképtelenségi eljárásban. Cvevska úr az előadó, és meg is adnám neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, ismét visszatérünk ugyanerre a kérdésre, és bizonyára ez később is így lesz a fizetésképtelenségi eljárásra kapcsolatos kérdésekről van szó, és rögtön az elején szeretném leg, leszögezni, hogy ennek a jogalkotási ciklusnak az elején már a tanácssal való tárgyalásainkat sikeresen lezártuk, és a, az inszolvencia eljárása kapcsolatos rendelet folyamata lezárult, 2015 óta létezik ez a rendelet, és 2016 júniusa óta érvényben is van ez részben, mégpedig az a rész van már érvényben, amely a regisztrációval kapcsolatos. 2019-ben lép ez hatályba. Mivel ez egy dinamikus eljárás, és minden tagállam lehetőséget kap arra, hogy a saját eljárását, a saját viszonyaihoz igazítsa. Itt ugye gondolni kell jogalkotási szempontból a vállalatok, is, és a munkavállalókra is. Ezért nagyon fontos, hogy a helyes döntések szülessenek, a lehető legoptimálisabb döntések a szociális és a gazdasági szempontból is. Vagyis folyamatosan új megoldásoknak vagyunk tanúi. Ebben a rendeletben két melléklet is van. Az A melléklet az alkalmazott inszolvencia eljárások fajtái, típusait tartalmazza, a B melléklet pedig leírja azokat az állami szerveket, azokat az intézményeket, amelyeknek az a feladata, hogy konkrétan az, informá- az inszolvencia eljárást lebonyolítsák. Mivel a különböző tagállamokban nagyon változatosak a jogszabályok, ezért nekünk ezeket figyelembe kell venni nekünk is, mivel itt nem delegált jogi aktusokról van szó, hanem egy normál jogalkotási eljárásról. Ez az első alkalommal 2016-ban került erre az eljárásra sor, amikor a lengyel jogszabályokat kellett módosítani. Meg is tettük ezt, ezt a kiigazítást, és most a következő ajánlat Horvátország, Bulgária, Lettország, és Belgium többek között szintén most már beadtak az Európai Bizottsághoz egy ilyen eljárási kérelmet annak érdekében, hogy a módosításokat elő lehessen készíteni, és a kiigazításokat eszközölni lehessen, mivel fontos, hogy ezeket az eljárásokat a mellékletek is tükrözzék az adott konkrét tagállamokban. Remélem, hogy az Európai Bizottság már kiértékelte ezeket a kérelmeket, és a bizottság tájékoztatást tud adni nekünk arról, hogy éppen hol tartanak, milyen szakaszban vannak ezek a munkálatok. Nagyon fontos, hogy időt takarítsunk meg, ugyanis párhuzamos munkafolyamatokról van szó, nem várjuk ki egymást. Tulajdonképpen itt technikai kérdések megoldásáról van szó, és reméljük, hogy a tanács és a tagállamok az új eszközeik értékelését már lezárták, és remélhetőleg ezt nem sokára le tudjuk zárni ezt az egész folyamatot. És hogyha megengedi elnök asszony, akkor az Európai Bizottságot kérném meg arra, hogy pontosan miről is van szó, magyarázzák ezt el. Köszönöm szépen, Tjapszka úr. Most Megadom a szót először a tagoknak, hogyha bárki ezt hozzá kíván szólni, akkor kérem tegye ezt meg most. Ha nem, szól hozzá senki, akkor a bizottsághoz fordulok, illetve a tanács elnökségének a képviselőjéhez tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek. Először is szeretném támogatásomnak hangot adni az előadó által összeállított dokumentum kapcsán, és értünk a módosításokkal is a tanácsban. Csak néhány rövid szóval szeretném elmagyarázni azt, amit már az előadó is említett. Az A melléklet technikai módosítási javaslatai az információ, információ rendelet kapcsán új tagállami procedúrákat rögzítenek, amelyeket már számos tagállami jogalkotási folyamatban megtalálunk, és a tanácsi tárgyalások során számos tagállam adott a jogszabályok módosításáról, és a bizottság valóban körültekintően értékelte ezeket a módosításokat a tagállami tájékoztatások alapján az inszolvencia rendelet kontextusában. Ezen értékelés követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a rendelet követelményeinek teljes mértékben megfelelnek ezek a módosítások, és ilyen formában a tanácsi szöveget el tudjuk fogadni. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek valóban technikai jellegű módosítások, ez egy, ezek technikai jellegű értékelések, amiről itt beszélünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök, köszönöm. Ciecka asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének ezt a magyarázatot, és a szakbizottságunknak a következőt javasolnám. Ha van még módosító, akkor kérem, hogy április 1 küldjék be ezeket a kollégák. Hogyha nincs módosítás, illetve hogyha ezek a módosítások nem túl bonyolultak, akkor nem tartom kizártnak azt, hogy már a következő ülésen tudunk szavazni erről a jelentésről. Köszönöm. Köszönöm szépen Szevszka úrnak. Igen, két 2014. április 11-e a határidő. Most pedig a háromdimenziós nyomtatásról lesz szó, és az ezzel kapcsolatos szellemi tulajdonjogokról. Jean Bergeron asszony az előadó, és meg is adnám a szót az előadónak. Tessék. Köszönöm szépen, Laura. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Először is köszönöm az el, a jelentéshez a hozzájárulásokat. Ő, ő 149 módosítást nyújtottak be a kollégák, ebből is kiderül, hogy mennyire érdekes volt ez a téma, ezekből néhányat szeretnék kiemelni és volt néhány fordításbeli probléma is, melyeket nem annyira értettem. Nos, az e, egyes preambulum számos módosítás tárgya volt, ezen konkrét pont kapcsán több módosítás is nyújtottak be a, a kollégák, aztán van néhány aspektus, amely ö, mellékes a 3D piacfejlesztése kapcsán ö, egyértelmű, hogy ez a szektor tovább fog fejlődni a jövőben, ebben egyetértünk. Számos tárgyalást folytattam a szektor képviselőivel az utóbbi időben, úgy tűnik, hogy ez a folyamat hosszadalmas lesz és költséges különösen a természetes személyek számára, de ezt a részt törölni kellene. Megadesz Pascal és Karim kollégák módosítása nyomán illetve Buda úr a szokásos pontosságával szintén beadott egy pontosítási javaslat. A különböző szektorbeli szakemberek tevékenységvel kapcsolatos bekezdés kapcsán szerintem itt juthatunk kompromisszra, mint például a 25 és a 29-es módosítás ugyanazt a célt szolgálja. Fontos, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy egyre több szektort érint a háromdimenziós nyomtatás technológiája elképzelhető, hogy nem gondolunk itt minden szektorra, de azonnal eszünkbe jut az orvostudomány, az építészet, az autóipar, az auronautika, az, és a gyógyászati segédeszköz szektor, és egyetértek Grandes Pascal úrral a 31-es módosítóban kihangsúlyozza, hogy a 3D-s nyomtatásban a kulcsfontosságú ipari szektorokra kell koncentrálni, például a fogászati és az orvosi szektorra, illetve a légi közlekedésre. Nagyon fontos tehát, hogy a kutatásfejlesztés szempontjából ö, ö, kulcsfontosságú területekre koncentráljunk, és ami pedig az új munkahelyek teremtésével kapcsolatos preambulumot illeti, olyan munkahelyekről van szó, amelyek kedvezőbb körülményeket élvezhetnének ezen technológiának köszönhetően. Azt hiszem, hogy itt a 37-es, a 30 8-as, a 39 és a 40-es módosító Popán Masztáka pokai Breton urak tollából, illetve Butoné asszony tollából valóban nagyon fontosak, és fontos, hogy pontosítsuk azt, hogy annak ellenére, hogy többen aggasztónak tartják ezt a technológiát, nem feltétlenül arról van szó, hogy illegális tevékenységekről van szó. Delvo asszony, Masztáka úr, és Butané asszony és mások módosításai pontosan erről szólnak kiegészítésképpen, és Anderson úr módosítóját nem értettem. Itt volt ez a fordítási probléma, amit az imént említettem. A a 61-es módosítóban ugyanis arról van szó, hogy a 3D-s tárgyak létrehozása, nyomtatása ö, illegális lenne, de hát ez azért nem így van, ez a 61-es módosító. Azt gondolom, hogy itt egyszerűen egy fordítási hibáról van szó, talán majd elmondja a felszólalásom után, hogy miről, mire gondolt, hogy ez a közrendet, vagy bármilyen jogszabály megsérteni, hát nem tudom, és ami pedig a 100 és a 106-os módosítót illeti a, a civil, a polgári felelősség tekintetében, ezek ugyanarról szólnak, nagyon fontos valóban, hogy a jogi komplikációkat elkerülendő egy speciális rendszert hozzunk létre, itt valóban a, a civil felelősség tárgya releváns, nagyon fontos, hogy mindenki tudatában legyen ennek a fontos kérdésnek. Teljes mértékben egyetértek a 97-es módosítóval, és az Anderson Duro és Otella kollégák tollából fontos az energiafogyasztás csökkentése, a természetes források használata ezen, ezen technológiának köszönhetően vagyis ez a 3D-s nyomtatási technológia csökkenti a környezeti terheket, ez nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzuk, és a klímaváltozás elleni harc szempontjából is ki kell ezt hangsúlyozni. Gaspara úr, a 111-es módosítót írta, a veszélyekre hívja fel a fegyelmet fogyasztóvédelmi szempontból, a fogyasztók szempontjából. A 3-as bekezdést, illetve az én 113-as módosítómat e- egészíti ki ez a 111-es, ami pedig a szerzői jogokat illeti, ezt is pontosítani kellett. Nagyon fontos, hogy az ellenőrzéseket szigorítsuk, és mindenki egyetért abban, hogy a 3D-vel kapcsolatban legyen egy adónem bevezetése. Nagyon fontos, hogy ez a fajta díj befizetési kötelezettség a szerzői jogokat védje és a 114-es módosító, illetve a 119-es módosító, illetve a 120-as Buda úr tollából, ezek tulajdonképpen vitás pontok, polemikus pontok. Szeretném elmagyarázni, hogy én hogy látom ezt. A a fénymásolásoknál, ö, ö, nyomtatásánál van egy bizonyos díj, egy bizonyos adó, mégpedig 0,01 centes adó. Ez összességében nagyon nagy összegre rúg a gyakorlatban, és tulajdonképpen ebből merítettem az elképzelésem kapcsán, ezen adó bevezetésénél, ugyanis itt nagyon apró összegről van szó, de végső soron nagyon nagy befolyással bírhat ez. Talán itt ezt az ötletet bevethetnénk, mivel megnéztem az ezzel kapcsolatos számokat, és a, a fénymásolatokkal kapcsolatos begyűjtött díjak összege elég komoly, vagyis ezt akár itt is el lehetne képzelni. De természetesen, hogyha ezzel senki nem ért egyet ezzel az elképzelésemmel, hogy a háromdimenziós világban is vezessük be ezt az adót, akkor visszakozom. Aztán 800 az például az 5S-es iPhone-nal mindenféle fényképet le lehet készíteni, és ki is lehet ezt nyomtatni, vagyis azt gondolom, hogy a szerzői jogi szempontból is fontos, hogy itt legyen egy díj, és egyetértek Gépárt asszonynal, hogy fontos tudatosítani a közvéleményt a szerzői tulajdonjogok kérdésében. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos téma, és a 3D-s nyomtatás területén is igaz ez a műtárgyak területén gyakorlatilag nem lehet túlbecsülni ennek a 3D-s technológiának a, a, a jelentőségét, hiszen nagyon jól le lehet másolni ezeket a műtárgyakat és képeket úgy, hogy ugyanúgy néz, néznek ki ezek, mint az eredeti, vagyis Fontos, hogy a szabadalom jog szempontjából is megvizsgáljuk ezt, és a szerzői jogok szempontjából is. Ennyit szerettem volna elmondani, várom a reakcióikat. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én is üdvözlök mindenkit. De Grandes Pascual úr következik. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Ezzel a témával kapcsolatban már meg tudtam fogalmazni a véleményemet, illetve a jelentés tervezettel kapcsolatban az első jogi bizottsági eszmecsere során. Most elégedéssel, megelégedéssel állapítom meg, hogy ami a módosító javaslatokat illeti, szinte mindegyik ugyanabba az irányba halad. Egy néhány eszmecserére sor került a jelentéstevővel e, egyeztetésre. Köszönöm szépen, hogy ilyen gyakran rendelkezésre állt, és ennyire nyitott volt, főleg az általán benyújtott módosítójavaslatokkal javaslatokkal kapcsolatban, és emellett kész volt arra is, hogy az egyes a módosító javaslatok megfogalmazóival egy asztalhoz üljön. Egy pontban nem sikerült megegyezni mégpedig az új technológia potenciáját eh, illetően. Eh, illetve ezzel kapcsolatban eh, tulajdonképpen egyetértünk. A kérdés az az, hogy ezt az új technológiát hogyan értékeljük, hogyan Mit gondolunk erről? Nagyon fontosnak tartom, hogy a fejlődéssel lépést tartsunk. Néha az a helyzet, hogy a valóság leelőz bennünket. A közlekedési területen is aktív vagyok, és ott foglalkozunk az autonóm járművekkel, és ott is felmerül a kérdés, hogy ki a felelős egyes dolgokért, ki a felelősség az új gépjárművek esetében, tehát nagyon pontosan kell a kérdéseket megvizsgálni. Ezek a felelősségi kérdések nagyon-nagyon fontosak. Néha valóban az a helyzet, hogy a valóság egyszerűen leelőz bennünket. A háromdimenziós nyomtatás nagyon sok előnye jár az innovatív vállalkozások számára az általános költségek, a fejlesztési költségek, a dizájn költségei csökkenhetnek, új termékek kifejlesztésére kerülhet sor. A legislatív munkánkat illetően nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a technológia még még alakulni fog, fejlődni fog, egyelőre még egy um, próba időszakban vagyunk. Egyes kollégákkal, néhány kollégával Beszéltünk a módosító javaslatokról, amelyeket például én is benyújtottam. A jelentéstevő ezen módosító javaslatokkal kapcsolatban jól együttműködött velünk, most nem fogok mindenre külön kitérni még egyszer. Minden esetre sikerült végül megegyezni egy nagyon méreható elemzésben. Az egyes frakciók különböző kritériumokat fogalmaztak meg, és elkép, eltérő elképzelésekkel rendelkeznek. Még egy kérdés, a 3D-s nyomtatásra bevezetendő adó. Mindez összefüggésben a e, szerzői jogokkal, illetve a magán, ugye a fénymásolatokra kivetett adókra adókkal. E, ugye mindenki, mindannyian jogászok vagyunk, különböző vélemények alakulhatnak ki, e, ezen mm, illetékkel vagy adóval kapcsolatban. Én azt mondanám, hogy ne felejtsük el, hogy mindezek nemzeti felelősségbe tartozó kérdések, beavatkoznánk a szubszidiaritásba ezzel, Úgyhogy ezt előtte nagyon pontosan végig kell gondolni. 24 módosító javaslatot nyújtottunk be. Összesen, ha jól emlékszem, 149 módosító született. Nem tudom, hogy a jelentéstevő is úgy látta-e, de nyilván nagyon sok pontban neki van igaza, ami a lényeg az az, hogy nagyon sok dologban egyetértünk. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő ennyire nyitott volt az együttműködést tekintve, a módosító javaslatainkat tekintve, és kész volt egyes kompromisszumos javaslatok esetében is megegyezés mutatni, tehát abszolút sikerült közös nevezőre jutni. Köszönöm még egyszer a jelentéstevő asszonynak a munkáját és a megközelítését, és azt gondolom, hogy nyilván eh, végül jó eredményt mutat az együttműködésünk. Köszönöm szépen, Gepárd asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Delvo asszony az árnyék jelentéstövők nevében szeretnék eh, hozzászólni. Őt sajnos, őt eh, ki kell mentenem, nem tudott jönni, nagyon sajnálja. A tolmácsoknak mondom, hogy franciául fogom felolvasni a szöveget. Um, uh, après une lecture attentive. Uh, miután uh, mérehatóan elemeztő, elemezte Delvo asszony a jelentéstevő um, um, jelentéstervezetét, ami a, megállapíthatja a következőt, ami a bereambulum bekezdést illeti, a javaslat 10-es és 14-es pontra vonatkozóan a digitális tartalmat benyújtó személyekre vonatkozó kérdéseket még tisztázni kell. Mielőtt ezen pontok eh, alkalmazására rátérünk, ezt még tisztázni kell, Bezseron asszony is beszélte erről eh, gyakran a szövegek még nem készülnek el, nem végleges verzióban vannak, ami a 3D kifejlesztését vagy fejlődését illeti, illetve ennek ipari méretekben való alkalmazását illeti, biztosítani kell a kárszenvedett fogyasztók kártérítését támogatja az azonosítási módszereket, amely lehetővé teszi a termékek nyomon követhetőségét, itt ez a hármas bekezdésre vonatkozik. Emlékeztet arra, hogy ez a technológia számos gazdasági előnyt képvisel az Európai Unió számára, például a tárgyak személyre szabásával kapcsolatban, és ez konkrétan az európai fogyasztók elvárásainak felel meg. Ami a relokalizációból felmerülő problémákat illeti, ezeket is meg kell vizsgálni, és egy harmonikus átmenetet kell biztosítani. Tervő asszony nyitott a kompromisszumra és a megegyezésre rendelkezésre. Nos, saját nevemben hagyd tegyek hozzá valamit, hogy ne kelljen még egyszer jelentkeznem. A 123-as módosító javaslat, amelyről Berzsono asszony azt mondta, hogy ez pozitív, ez számomra mindenképpen fontos kérdés, hiszen e, ez a e, dolog nagyon sok pozitív aspektussal járhat, de nem szabad e, elfelejtenünk, hogy mit jelent ez a szerzői jogokat illetően, és itt nyilván még nagyon sok kérdést kell feltennünk ezzel a témával kapcsolatban, és itt nem elegendő egy illeték kiszabása, hiszen itt a csalás, a hamisítás kérdése is felmerül, úgyhogy nagyon pontosan kell megvizsgálni ezt a kérdést, illetve a szerzői jogok kérdését. Minden esetre köszönöm szépen a kiváló munkáját. Köszönöm szépen, Anderson úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért, és hadd mondjak röviden néhány szót én is. 23 módosító javaslatot nyújtottam be, nem fogok mindegyikre kitérni, csak nagyon gyorsan összefoglalnám A 3D-s nyomtatást egyszerűbbé kellene, kell, kellene tenni annak érdekében, hogy a társadalom használni tudja ezt az izgalmas új technológiát. Ezt célozzák a módosító javaslataim, tehát nem szabad túl szabályozni, és nem szabad rosszul szabályozni ezt a technológiát, hiszen ez akadályozna ennek az alkalmazását. Ami a 61-es mondosítást illeti a H preambulum bekezdésre vonatkozóan, a titkos, titkárság arról tájékoztatott engem, hogy rosszul fordították ezt franciára. Ha jól értem, elnézést a, kiejtés, a kiejtésemet, Ez az előállítást illeti, előállításra vonatkozik, minden esetre ez angolul jobban van megfogalmazva, a H preambulum bekezdésről van szó, és Szerintem itt mindenképpen megegyezésre jutunk majd a preambulum bekezdést illetően. Aztán a 16-os módosítójavaslat, ez pedig a 3D print nyomtatásra kivetett adó megszüntetését vagy be nem vezetését illeti, hiszen éppen ez az, ami, ami <clears throat> megakadályozná ennek a technikának az elterjedését. A Ugye ezt összehasonlítottuk a fénymásolásra kivetett adóval, vagy a mobiltelefonra fizetett adóval, ami nem is annyira adó, inkább egy más illeték. Egy Az elsődleges célunk az, hogy használják ezt a technikát az emberek, azt nem gondolom, hogy a fénymásolási adó, ami nem is adó egyébként, egy, egy jó megoldás lenne. A 125-ös módosítójavaslatommal törölném az ötös bekezdést, a túlzott felügyelettel kapcsolatban, mert az ötös bekezdés véleményem szerint ezt eredményezné. Emellett mi zöldek azt gondoljuk, hogy a közvetítői felelősség jó dolog, ezt tiszteletben kell tartani. Számos olyan módosítójavaslat van, ami pontosan erre e, utal. Például a 141-es módosítójavaslatom, e, amely egy e, új javaslat, tudomásul veszi a hatályos felelősségi szabályozások alkalmazhatóságát, szükségességét és gyakorlati megvalósíthatóságát olyan közvetítő szolgáltatók esetében, akik adott, továbbítási, stb. feladatokat, szolgáltatásokat végeznek. Köszönöm szépen. Madame Butoné. Köszönöm szépen, Butoné asszony. Je remercie Mme Bergeron. Köszönöm szépen Bergeron asszonynak a jelentését és a magyarázatokat. Ön említette, én is benyújtottam néhány módosító javaslatot. Ö, osztom azt a ö, megközelítést, hogy a jogi keretnek segíteni kell ezt az innovációt, nem pedig nem pedig fékezni. Ami az adók bevezetését illetve ez fontos lehet a szellemi tulajdonjog tulajdonosai számára. Most ez a technológia eh, egyelőre nem állítja eh, feje tetejére az egész eh, szellemi jogi kérdést, de minden esetre ezt védeni kell. Nem szabad mm, elhanyagolni a nem szabad elhanyagolni a hamisítási lehetőségeket és ennek kérdését, amely felmerül a 3D-s printinggel kapcsolatban. Köszönöm szépen, a bizottság szeretne hozzászólni. Yes, thank you very much. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, jó reggelt mindenkinek. Üdvözöljük ezt a e, jelentéstervezetet, ez nagyon fontos témákat vet fel, és a hozzászólásomat az egyéni felelősségre e, szeretném korlátozni. Március 9-én az Európai Bizottsági Szolgálatok szakértői e, felhívást tettek közzé, szakértői munkacsoportot szeretnénk összehívni a digitális technológiára vonatkozó felelősségi kérdéssel kapcsolatban. Az egyik csoport a termékfelelősséggel foglalkozik, a másik csoport pedig szélesebb körben vizsgálja meg a felelősségi kérdést a terveink szerint, úgyhogy ezen fontos témákkal kapcsolatos munkát várjuk már. Ez ugyanis jogbiztonságot teremthet, ami mindenképpen fontos előfeltétel az innováció és ezen technológiák fejlesztése szempontjában, szempontjából. Április 30-a a, a jelentkezési határidő ezen szakértői munkacsoportban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Bergeron asszony szeretné-e lezárni a vitát. Igen, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Azt hiszem, de Grandes Pascal úr kiválóan összefoglalta a munkát, a kérdést. A jogszabály alkotónak valóban meg kell próbálnia a technológiát, technológiával együtt fejlődni, és a fogyasztókat megvédeni. Én én is azt gondolom, hogy ez a jövő fontos innovációja, ami a szellemi tulajdonjogot illeti, itt ez elválaszthat bennünket egymástól. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom a szellemi tulajdonjog védelmét. Én szerintem a kreatív tartalmak és a, és a szerzők nélkül kiüresedik a világ. Nagyon fontos az is, hogy nagyon nagy a csábítás a hamisítók számára a 3D nyomtatással. Gondoljunk itt például az ékszerekre, például egy Cartier ékszernek megvan egy nagyon fontos értéke van, hogyha 3D-s printinggel egy ugyanilyen ékszert lehet előállítani, ennek az értéke csak a, az anyag értéke, és akkor ennek érdekében már sem, vagy ez, ezzel kapcsolatban már semmi értelme nincs a szellemi tulajdont védeni, hogyha ez is megfelel számunkra. Valamilyen módon mindenképpen védeni kell el a, a szellemi tulajdont és a szerzőket, hiszen a kreativitás a civilizációnknak egy nagyon fontos értéke. Köszönöm szépen, mondja az elnök, a módos, az április 24-én lesz a szavazás erről a kérdésről. És akkor most rátérünk a hatos napi rendi pontra. a digitális tartalmakkal kapcsolatos kérdésre, és Gephardt asszonyi a szó az árnyék jelentéstevők nevében is. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt gondolom, hogy a trilógus tárgyalásai nagyon pozitívan zajlottak, és külön köszönet illeti a bolgár elnökséget, amely valóban nagyon nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy a tagállami kormányokat is meggyőzze arról, hogy igazán jó kompromisszum szülessen. És további előrelépés is történt a legutóbbi alkalom óta, elsősorban a különböző updatek, a különböző eh, továbbiteli szerződéseknek az időtartama nagyon pozitívan értékeljük azt is, hogy a különböző biztonsági frissítéseket megkülönböztetjük az egyéb update frissítésektől, amelyek szintén fontosak lehetnek a konformitás, megfelelőség és biztonság szempontjából, de úgy gondolom, hogy biztonsági frissítések a legfontosabbak. Aztán a leg, egy másik fontos előrelépés történt az adatvédelem területén, az általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelés tekintetben úgy gondolom, hogy jó szabályozást sikerült megfogalmazni. A tanács nem is akart hivatkozni erre a rendeletre a szövegben. Mi azonban azt mondtuk, és ezt a parlamentnek sikerült is elérni, hogy ez a szövegben megjelenjen, hogy az általános adatvédelmi rendelet elleni hogy e- ezeknek a rendelkezéseknek a megszegésére is tekintettel kell lenni, akkor, amikor a megfelelőségi kritériumokat meghatározzák. Két pont van még, amelyek fontosak, de továbbra is nyitva maradtak. Az egyik az árukba beágyazott tartalom kérdése, tehát ezek a digitális tartalmak ezen irányelv alá tartozzanak, vagy pedig, ahogyan a bizottság is javasolta, más irányelv alá tartozzon ez. Mi a parlament részéről úgy gondoljuk, hogy a digitális tartalmakhoz kell ezeket sorolni, nem pedig más fizikai tartalmak vagy termékek szabályozása alá. Itt elsősorban előzetesen például az okos telefonokba beágyazott tartalmakra van szó, illetve ezeknek a frissítéséről. Itt eltérő jó kerül alkalmazásra, és ez sem a fogyasztót, sem az eladót nem szolgálja, hiszen senki sem tud itt különbséget tenni a különböző digitális tartalmak között, hogy melyik esetében hogyan kell eljárni, mindenki csak megzavar. Ez, mi ezért úgy gondoljuk, hogy a digitális tartalmakat együtt kell szabályozni, és most nem a mobiltelefonról van szó, hanem például az alkalmazásokról, azok frissítésére, de itt még erről meg kell győznünk a tanácsot, és hát itt a bizottság nem mindig nyújt segítő kezet, hiszen maga is ingatag, eh, hogy milyen álláspontot is képviseljen, mi azonban keményen kitartunk a magunk álláspontja mellett, és aztán a harmonizáció szintje sem egyértelmű még, mi teljes mértékű harmonizációt szeretünk volna a parlament része, ez nagyon is észszerű, hiszen Hollandián kívül és az Egyesült Királyságon kívül, ahol nagyon komolyan szabályozzák meg ezt a területet, máshol igenis a teljes harmonizáció jó szolgálatot tenne az uniós polgáratoknak viszont a tanács csak egy minimális harmonizációra törekszik, itt tehát szintén még tárgyalásokra kerül sor, amit említettem, a két utóbbi pont még nyitott maradt, de összességében, hogyan is mondjam, az együttműködés a parlament és a tanács között nagyon pozitívan zajlott eddig legalábbis, és ez arra ösztökél engem, hogy, hogy pozitívan nyilatkozzak, és azt mondjam, hogy még akár a bolgár elnökség alatt megállapodásra juthatunk. Én most nem akarom, ezért nem tenném ezért tűzbe a kezem, de mégiscsak esélyt látok erre, hiszen ez a két utolsó pont még, amelyeket meg kell tárgyalnunk, minden más sikerült tisztáznunk, minden egyéb véleménykülönbséget sikerült tisztáznunk, és hát valamikor döntésnek kell születni. Úgy gondolom, hogy mindkét fél részéről megvan a szándék arra, hogy minél gyorsabban kerüljön kidolgozáshoz a szabályozás, hiszen itt nagyon gyorsan változó, aktuális területről van szó, ahol kell szabályozni. És akkor visszatérve még az árukba beágyazott digitális tartalmakról, tartalmakhoz, azt láthatjuk, hogy azok a fizikai termékek, amelyek be, beágyazott digitális tartalmas kerül, ez a jövő és éppen ezért nagyon fontos, hogy ezek meg is jelenjenek, és szabályozás alá kerüljenek ezek a fajta beágyazó digitális tartalmak, hiszen amiket mostanában vásárolunk. Én például egy szeretőgépet vásároltam, és amikor beszereltük, akkor fedeztem fel, hogy ez is internetes összekötetéssel működtethető, bár én nem kötöttem az internetet, de lehetséges, ez is, és úgy gondolom, hogy éppen ezért nem szabad ezt a területet figyelmen kívül hagynunk. Igen, ez az a terület, amely a polgárok számára is nagyon fontos, fontos, hogy jogbiztonságot élvezzenek a fogyasztók és a gyártók is. Remélem, hogy sikerült ezzel mindenkit megfőképpen tájékoztatni, és igen, hogy a jövőben is ezt fogom tenni. Köszönjük szépen a jó híreket! Nem tudom, van-e más képviselőtársunk, aki még szólni kíván ebben a témában? Nem, akkor talán a bizottság szeretne szót kapni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szeretném elmondani, hogy a bizottság részéről is hasonló benyomást kaptunk, mint uh, Gebhardt asszony azt elmondta, igen, jó előrelépés történt, pozitív volt ez a folyamat, és nagyon jó lenne, ha még a bolgár elnökség alatt politikai megegyezés születne. Fontos, hogy tovább dolgozzunk e cél elérésének érdekében, és talán akkor a beágyazott digitális tartalmakra is kitérnék. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy rendkívül fontos a ezt a területet. Igen, ezé a jövő, ahogy a háromdimenziós nyomtatásról is mondtuk. Igen, a digitalizáció felé megyünk, fontos, hogy itt egyértelmű világos szabályok szülessenek. A tanács részéről ugyan, ugyanez az érzékenység és ugyanez a felfogás tapasztaltó, már egy a bizottság által kért non-paper kerül megfogalmazásra arra vonatkozóan, hogy a beállítottatikítás tartalmak tekintetben milyen szabályozás lenne a megfelelő, és én azt gondolom, hogy valóban az a fontos, hogy jó szabályozás szülessen, és aztán eldöntetjük, hogy mely jogi eszköz e, lenne a legalkalmasabb a megvalósításra. Köszönjük szépen. Köszönjük, mondja az elnök úr. Úgy tűnik, hogy más nem kér szót akkor ezt a naprendi pontot is lezárhatjuk, és rátérünk a hetedik naprendi pontra. A beszámolás a tárgyaló csoport munkájáról, a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, illetve tovább közvetítésre vonatkozó szabályokra. Én vezetem a tárgyaló csoportot, én az elnök ennek, ezért tájékoztatom önöknek, hogy a, a Strasbourgban került sor a második, e, méghozzá március 13-án került sor a második trilógus, és a kollega kül, nagykövetasszony, illetve Gabriel biztosa és számos témáról, téma, és tekintetben sikerült előrelépést elérni, inkább technikai szinten, de a négy fontos területen, amelyek az első trialógus során, mint a legfontosabb politikai kérdéseket azonosítottunk, ezek tekintetében nem került sor előrelépésre. Elsősorban a három intézmény álláspontját tisztáztuk, a négy említett politikai kérdés tekintetében, ez pedig a hatály, a közvetlen átvitel, a tovább közvetítés, illetve az alkalmazás időpontja. Folytatjuk a munkát technikai szinten, a harmadik trialógusra pedig majd április 17-én kerül sor, ismét csak Strasbourgban. Ennyiről tudok én jó magam beszámolni, kérdezem a képviselőtársakat, hogy kérnek ezt szót ezzel kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy nem, akkor ezt a napirendi pontot is lezárhatjuk. Rátérünk a nyolcas napirendi pontra. a bizottság végrehajtási határok területéről van szó, amely forgalomban hozatal engedély megadásáról szól, 726 per 2004-es rendelet értelmében Jens Rode az előadónk, és ő arra kérte hogy tájékoztassam önöket arról, hogy nem ellenzi ezen uh, határo- végrehajtási határozat tervezet elfogadását. Kérdezem, hogy vele másnak ellenvetése. Úgy tűnik, hogy nem. Akkor ezt a naprendi pontot is lezártnak tekintem. Aztán 9-es napi rendi pont, bizottság végrehajtási határozott tervezete, uh, határozatot arra vonatkozóan, hogy a cég 2014-53-18-as határozattal megadott forgalomba hozatali engedélyt módosítsák. Itt ismételten Jens Róda előadó úr úgy, nyilat, úgy nyilatkozott, hogy, hogy nincs semmiféle ellenvetése a határozat tervezett elfogadásával szemben. Kérdezem, hogy másnak van-e ellenvetése úgy látom nem, akkor ezt is lezárhatjuk, és akkor következik a tízes napi rendi pont. De a bizottság végrehajtási rendeletéről van szó. Ha ez az ben 2013-as végletes rendelet módosításának vonatkozásában itt ismételten Jens Rude úr az előadónk, és ő ismételten csak e, e, nem kíván semmi ellenvetéssel élni. Kérdezem, hogy más képviselőtársunk kíván-e ellenvetéssel nem, akkor már is a 11-es rendi pontra térünk rá. bizottság feltámasztáson alapuló rendülettel szereplőn és végre a 2017 1001 Európa Parlament kiegészítéséről, mint a 2017 per 1430-as feltalmazás alapuló rendelt hatályon kívül helyezésére. Jens Rode úr, az előadónk, és megint csak arra szeretném tájékoztatni önöket, hogy nem ellenzi az elfogadását ezen felhatalmazáson alapú jogi aktusoknak. Pénteken, március 23-án egy levelet kaptam Bienkapszka biztos asszonytól, amelyben azt kérte, hogy ezen feltámadás alapú jogi aktusok tekintetében egy, egy előzetes, nem ele, ellenvetésünk hiányáról szóló nyilatkozatot kérték, és az eljárási rend 105. cikkének 6. közös értelmében ezt meg is tettük, hogyha nincs más ellenvetés, akkor bizottsági szinten lezáratjuk ezt a pontot, és, és a titkárság fogja a formalitásoknak megfelelően megtenni a lépéseket, hogy a plenáris elé kerüljön az ügy, illetve hogy Bienkowska elnézést a Wikström biztos asszony és tájékoztatást kapjon erről. Itt sincs ellenváltás, akkor ennek megfelelően járunk el, és akkor ezzel le is zárjuk ezt a napi rendi pontot. Következik a 12. napirendi pont, szubszidiaritás, itt ezt csak tudomásul veszük, az itt felsoroltak. Most pedig szünetet kell tartanunk, mert túl hatékonyak voltunk a mai reggel folyamán. 11 órára irányoztuk elő a szavazást, így sajnos most egy óra szünetet kell tartanunk a szavazásig. Nem tehetek semmit, egy óra múlva találkozunk, kedves kollega. Godogonosz úr, elnézést. Elnézést kér az elnök. Ha úgy gondolja az elnök úr, akkor a 22-es pontot megvitathatjuk esetlegesen most. Az Európai Uniós jog alkalmazásának ellenőrzése 2016 év vonatkozásában. Körbenézek, képviselők szeretnék, ahogy járnánk el. Igen. Ebben az esetben Tehát az Európai Uniós jog alkalmazásának ellenőrzése 2016-ra vonatkozóan a témák módosítások megvitatása tekintetében Gonosz előadó úr kapja meg a szót. Yes. So, uh, Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném hálámat kifejezni a tagok irányában azért, mert rendkívül sok módosítót adtak be a tagok, és szeretném kihangsúlyozni, hogy a legtöbb módosítónak feletéből ültem, azt gondolom, hogy ezek a módosítók komolyan javítják a szöveg színvonalát, a szövegem színvonalát, és a legtöbb módosítás hajlandó vagyok elfogadni. Minden esetre a legfontosabb témák a korábbi években összeállított jelentéseimben visszaköszönnek ebben a 2016-os anyagban is, vagyis remélem, hogy lehet, hogy nem egyhangúan, de széles körű konszenzussal állást tudunk foglalni ebben a témában, a korábbi évekhez hasonlóan. Köszönöm. Bárki szeretne ehhez hozzászólni? Bárki szeretne ehhez hozzászólni? Nos, akkor nem maradt más hátra, mint hogy tájékoztassam önöket, hogy a Júri Szakbizottságban ennek az elfogadása április 23-24-én lesz a tervek szerint. Mi azt jelenti, hogy ezt a napi rendet is kipipáltuk, a 22-est. és sajnos továbbra is 11 óráig szünetet kényszerülünk tartani.